Le micro est branché, oui. L'ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième... A napi rend értelmében második olvasatban ajánlás következik. Avril Doyle uh, jelentése az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag határértékeinek meghatározása cím. címmel. Előadó ki, Madame Doyle a szó négy percre. Thank you. Um, could I start, Mr. President? Köszönöm, hadd köszönjem meg az összes árnyék előadómnak és a francia elnökségnek azt, hogy hozzájárultak ehhez a korai második olvasathoz. Ez egy rendkívül technikai jellegű javaslat, amely a jelenleg létező rendszert igazítja ki. A cél pedig az, hogy a közegészségügyet megmentsük különböző olyan veszélyektől, amelyeket a farmakológiai hatóanyagok maradékanyagai okozhatnak. Itt biztonsági küszöböket, maximális hatóanyag maradványértékeket vezetünk be, illetve betiltunk olyan anyagokat, amelyek amelyek veszélyesek, vagy amelyeknek a veszélytelensége tudományosan nem bizonyítható. A maradványanyag határértékek a fogyasztókat védik, és ellenőrzéssel járulnak, járnak együtt. A magas biztonsági faktort alkalmazunk a termék fejlesztésének minden időszakában mérjük az értékeket. Az alapvető dolgokban megegyeztünk. Először is az emereleket extraporáltuk egyik állatfajról a másikra. Másodszorban nemzetközi emerel értékeket szabtunk meg a Codex Alimentariusban, és a harmadik országból importált húsfélékre, állati termékekre is határértékeket szavazt, vezettünk be. Emellett szankciórendszer lép életbe a az olyan húsok, állati termékek vonatkozásában, amelyben fel engedély nélküli hatóanyagot találunk Ha fertőtlenítőszer maradványokat találunk, azoknak is megállapodtunk a, az engedélyezési szintjében és határértékében. A farmakológiailag aktív anyagok hatásainak felmérése rendkívül költséges. Éppen ezért az kisebb állatfajok vonatkozásában, amelyeknek a felhasználása kisebb, azok esetében ez nem éri meg. Itt egy itt is meg kell határozni az MRL értékeket. Tehát a kisebb állatfajokban kevésbé felhasznált anyagok problémáját hamarosan meg kell oldanunk az állatorvosok kötelező gondossággal kell, hogy eljárjanak, mindig megkívánják gyógyítani a beteg állatokat, ugyanakkor a jelenlegi szabályok alapján nem engedélyezett gyógyszerekhez kényszerülnek folyamodni. Ilyen esetekben megfelelő kivonási időt kell adni a gyógyszer alkalmazására. Az Európai Gyógyszerészeti Hatóság eredetileg óvatosan, óvatos eljárást alkalmazott. Felülvizsgálták az összes rendelkezésre vádló, álló adatokat. Ugyanebben az évben kiadtak a kisebb fajokra okoz, alkalmazandó irányelveket, ez minden állatfajt magába foglal, kivéve a baromfiakat, marhát, illetve kérődzőket. Nyolc év tapasztalata után új irányelvet adta ki 2008-ban, kockázatelemzésen alapuló kockázat ellenző extrapolációs irányelveket. Ez az új útmutatás eh, a három eh, fő állatfajról eh, széleskörű extrapolálást tesz lehetővé. Gyakorlatilag ez a szöveg a jelenlegi extrapolációs gyakorlatot támasztja alá jogilag. Két módosító indítvány a lovak gyógyításával foglalkozik, ahol eh, hiányosságok figyelhetők, meg nincsenek megfelelő gyógyszerek. Bizonyos körülmények között eh, egyes anyagoknak hat hónapos eh, visszavonási időt írnak elő, és nem pedig MRL értékeket. Hadd emlékeztessek egy megbeszélésre hat hónappal ezelőtt, amikor erről már beszéltünk. Eh Köszönöm szépen, úr Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! A farmakológiai hatóanyag maradvány anyagaival kapcsolatos jogszabály felülvizsgálata az állati eredetű élelmiszertermékekben az Európai Bizottság fontos kezdeményezése. Célja az, hogy a fogyasztókat az, megvédje az élelmiszerben található gyógyszer maradványoktól, ugyanakkor az gyógyászati készítmények rendelkezésre állását javítsa. Ez egy fontos eleme az Európai Bizottság jogegyszerűsítési programjának. A tanács és a parlament az elmúlt évben egy megállapodást kötött a közös álláspontban csapódott aztán ez a megállapodás le. Most tehát van egy közös álláspontunk, a tanács, a parlament, illetve az Európai Bizottság részéről. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság mind az Európai Parlament, mind pedig a tanács módosítóit át tudta venni, mert ezek megfeleltek az eredeti bizottsági javaslat szellemének és betűjének. A bizottság a január 8-ai közleményében éppen ezért a parlamentet biztosította a közös álláspont teljes körű támogatásáról. A közös álláspont elfogadása tehát lehetővé válik, és ez lehetővé teszi ezen téma elfogadását a parlamenti ciklus lejárta előtt. A közös álláspont alapja a mindennapi tevékenységükben ilyenfajta ellenőrzéseket végző személyek munkájának megkönnyítése, az állatok egészségének javítása és a fogyasztóvédelem erősítése. Akik mindennapi tevékenységükben foglalkoznak ezzel, mert türelmetlenül várják ennek a jogi aktusnak az átdolgozását a maximális maradványértékek tárgyában, és azt hiszem, hogy ezzel a tervezettel elégedettek lehetünk, ezáltal megoldást találtunk. Különös jelentőségűnek tartom az állatgyógyászati készítmények rendelkezésre állításának megkönnyítését. Ez egy előrelépés az eddigi rendelethez képest, amely a farmakológiai hatóanyagok maradványértékeit szabályoztak, 2010-ben pedig értékelni fogjuk az állatgyógyászati készítményekkel foglalkozó irányelv felülvizsgálatát, és hogyha szükséges, akkor új jogalkotási javaslatokat terjesztünk majd be. Köszönetet szeretnék mondani a helyütt a jelentéstevő asszonynak, Doll asszonynak, aki fáradhatatlan erőfeszítéseinek köszönhetően lehetővé tette, hogy egyetértésre jussunk ebben a jelentős témában. Még egyszer köszönet remek munkájáért, Doyle asszony. Köszönöm. En principe, c'est la procédure catchy eyes, mais vu... Elvileg a spontán felszárolók következnek, de tekintettel az idő elerő haladott voltára és várakozó kollégákra úgy tűnik, hogy már fáradunk, úgyhogy nincs spontán felszólalás. Hogy ebben megkérdezem a biztos volt, hogy akar-e reagálni a spontán felszólalókra, de mivel nem volt, köszönöm, akkor kérem az előadó asszonyt, hogy foglalja össze. Thank you, um, eh, indeed, um, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vannak a jegyzeteim, anélkül félember vagyok. Hogyha eh, van egy gyógyszer vonatkozásában már adat egy állatfajra, viszont más állatfajra nem lehet ezt megállapítani, akkor természetesen logikus, amit lépünk. Hadd emlékeztesek arra, hogy rendkívül szükséges az állatorvosságok, az állat egészségügyi gyógyszerek felülvizsgálása, az ottani kódex felülvizsgálata, mert a különböző állatfajok gyógyítása az elmúlt évtizedekben nagy kihívás volt az Európai Unióban. Számos érintett komoly erőfeszítéseket tett az állatorvosok, a gyógyszergyártók, hogy lehetővé, elérhetővé tegyék a gyógyszereket az összes állatfajok számára. Ennek ellenére a helyzet romlik. Az engedély, engedélye rendelkező orvosságok szűkössége eh, komoly problémákat vet fel minden érdekelt számára. Hogyha az állatokat nem gyógyítják, vagy nem megfelelő eszközzel, gyógyszerrel gyógyítják, akkor állatról állatról terjedő eh, betegségeket eh, kockáztatunk meg, amelyek aláshatják a fogyasztók érdekeit, és figyelembe kell venni az összes érdekelt érdekeit. Sajnálatos módon eh, az utóbbi időben eh, láttunk eh, a méhészetben egy betegséget, amely jelentősen kipusztította a méhállományt, és nem állt rendelkezésre engedélyen rendelkező gyógyszer. Mindenképpen szükséges az, hogy további kutatásokat végezzünk ezen a területen. Köszönöm a bizottságnak az együttműködést. Merci beaucoup, Madame Doyle. Le débat est clos. Doyle asszony, a vitát lezárom. Holnap csütörtökön szavazunk a témában. A napi rend értelmében rövid ismertetés következik. Először Takula úr jelentése, a bevándorló gyermekeinek oktatása, négy percben az előadója szó.